donc voilà on reprend en plénière cette fois et en public. vous êtes tous venus pour l'audition sur la responsabilité sociale des entreprises en présence. Euh, most akkor megkezdjük euh, az Egyesült Nemzetek euh, főtitkárának az emberi jog és transnacionális vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások témájával foglalkozó különleges képviselőjével, John Draghi úrral a az eszmecserét. Nagyon örüljük, hogy újból itt van, több alkalom volt már arra, hogy találkozzunk. Először kérem kollégáimat, hogy fogják el a március 30-e jegyzőkönyvnek a ö, jegyzőkönyvet. Van ezzel kapcsolatban valamilyen megjegyzés? Nincsen. Ö, vannak közleményeink. Tehát szeretnénk gratulálni a kollégáknak a perui küldöttség munkájához, ugyanis 25 év börtönbüntetésre ítélték az egyik perui kollégát, és ezért mi ezzel kapcsolatban is felemeltük szavunkat. Aztán Gázával kapcsolatban örüljük, örülünk annak, hogy egy független nemzetközi vizsgálóbizottság foglalkozik az emberi jogok megsértésével és a humanitárius jogok megsértésével. És nagyon fontos ö, személyiség, a Ruandával és a volt Jugoszláviával kapcsolatos bűncselekményekkel foglalkozó bírósági megbízott ennek a delegációnak a vezetője. Aztán egy parlamenti delegáció is megy ebbe az országba, és a delegáció és az EFET elnökét mivel nem ítélték az addigi tárgyalásokat megfelelőnek, ezért nem volt ez elfogadható a parlament számára, és a választásokat sem láttuk átláthatónak, és ezért mi elfogadhatatlannak tartottuk ezeket, és ezért nem küldünk küldöttséget. Tükmenésztárral kapcsolatban <clears throat> az Európai Parlament a tanács lépéseit nem tart, tartja megfelelőnek. A külkereskedelmi bizottságban és Demir úrnak a jelentésében is sem fogalmaztunk meg véleményt ezért a megállapodással kapcsolatban. A Durbani konferencia a jövő héten lesz, és az Európai Unió a belga vezetés alatt megfelelően lépett, tehát mi is ezt szerettük volna, tehát hogy az Európai Unió is részt vede ebben a folyamatban. Nem akarjuk ugyanakkor Pandora, szelencét Pandora megnyitni, <clears throat> tehát azt, amit a Durban egy alatt döntöttek, tehát, hogy a rasszizmus ellen és a hátrányos megkülönböztetés ellen harcolunk tehát az Európai Unió az, az akcióterv értékelésének megfelelően fogja folytatni a munkáját. Most akkor jön az eszmecsere az emberi jogokról. E, mint ahogy említettem, John Raggi professzor úr van jelen, az ENSZ főtitkárának a különleges képviselője, ezen kívül Jan Wuters professzor is részt vesz, és nem sokára megtartja előadását. Aztán John Morrison is itt van, aki a Blichr, tehát az emberi jogok és az üzleti élet képviselője, aztán Ruth Cousins asszony, és John Evans ura itt van, aki a, az EBESZ mellett a szakszervezeti tanácsadó bizottság főtitkára. Most akkor az Európai Parlament jelentéstevőjét kérem meg, hogy helyezze a megfelelő háttérbe ezeket a kérdéseket, tehát hogy a vállalatokkal milyen a kapcsolat ezekről a kérdésekről. Több mint 80 ezer vállalat működik az Európai Unióban, és aztán még mások a világon. És hogyha még ezeknek a leányvállalatait is figyelembe vesszük, akkor ö, ö, 80 ezer vállalatnak van a telephelye az Európai Unióban. Tehát ez az Európai Parlament számára épp ezért nagyon fontos kérdés, Howitt úr. Nagyon rövid leszek, mert úgy gondolom, hogy az emberek nem én miattam jöttek ide. Köszönöm ellen, köszönöm az albizottságnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Úgy gondolom, hogy jogos azt mondani, hogy a gondolat onnan származik, vagy szeretük volna, hogyha John Draghi professzor úr az Európai Parlament jelenlegi mandátuma idején még eh, ide jöhessen, hiszen nagyon fontos számunkra a vállalkozások és az emberi jogok viszonya. Nagyon örülünk annak, hogy a professzor úr itt van ma, és eh, én magam is örülök ennek, hiszen eh, sokan megpróbáltok, eh, én magam is előadóként a Genfi csúcs találkozón befolyásolni a, a, az eredményeket, a norvég kollégák és a mandátum meghosszabbításáról tárgyalt. Ugye beszéltünk erről a kollégákkal akkor, amikor a tanácsnál is jártunk, tehát szinte természetes, hogy John még hivatal idejében a parlamentbe eljön, és a tavalyi emberi jogi tanács támogatását is megerősítettük. Nagyon fontos lépés volt a kérdésben az emberi jogok és a vállalkozások kérdéskörében. A ma délelőtti meghallgatás nem pusztán figyelemfelkeltés és információterjesztés, hanem megnézzük részletesen azt is, hogy mit, milyen ajánlásokat tehetünk annak érdekében, hogy célba érhessünk, közelebb kerüljünk hozzá. Nagyon örülök annak, hogy a, a főképviselő is itt van, a cselnökség képviselője itt van. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm a svéd elnökség képviselőjének jelenlétést is. Az idei év során remélhetőleg el fogunk tudni mozdulni arról az álláspontról, amelyet amely, és afelé haladunk, amelyet Genfen az Európai Unió erősen támogatott. A kihívások és az ajánlások, amelyeket majd hallani fogunk, remélem, hogy oda vezetnek, hogy azt is megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk ellenük, illetve értők. Természetesen folyik a vita az EU intézményekben a vállalat szociális felelősségéről és arról, hogy mivé alakult ez. Van átfedés, ez igaz, de Nekünk azt kell garantálnunk, hogy a vita, és örülök, hogy a bizottság pont itt van, tehát, hogy a vita az intézmények között a vállalat szociális felelősségéről megfelelően párosul, kiegészíti azt a munkát, amelyet az emberi jogi tanácson belül végeznek. Ragi professzor úr megbizatásának idején. És hát őszintén szólva többet kell tennünk de az Európai Uniónak, az Európai Uniós tagállamoknak kötelezettségei vannak, a kormányzatoknak is, védenünk kell az emberi jogi visszaélésekkel szemben, a vállalatok által elkövetett visszaélésekkel szemben is az embereket. Az emberek itt Brüsszelben a belső piaci főigazgatóságtól a külső kapcsolatokig mind felelősek, hogy ezeket az ajánlásokat megvizsgáljuk, és a lehető legjobb módszereket alakítsuk ki belőlük. Köszönöm szépen, hogy Draghi úr eljött ma, professzor úr itt van, és John, mindannyian várjuk előadásodat. Monsieur Rudy, voilà, c'est... Draghi úr, Ön tavaly már készített egy jelentést, amely mind dicséretet, mind kritikát vont maga után. Ön ugyanis felvázolta nagyon is meggyőző módon a különböző kihívásokat, amely az emberi jogokat illeti. Ugyanakkor nem javasolt korlátozó jogi keretet. Most az Emberi Jogi Tanács számára készíti a következő jelentését, és ezért érdekes lesz meghallgatni az ön szájából, hogy mit gondol, és aztán eszmét cserélhetünk is róla, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, Richard és mindenki másnak is köszönöm, hogy eljöttek ma délelőtt. Nagy megteszítés számomra, hogy részt vehetek ebben a meghallgatásban, politikatudósként, amely az intézmények fejlődését, kormányintézményeknek a fejlődését tanulmányozza. Nagyon érdekes az Európai Unióba látogatni, és tapasztalatot gyűjteni az EU tapasztalatairól. Ma délőtt azért hívtak ide, hogy nem az eu EU-ról beszéljek, hanem inkább azokról az eredményekről, amelyet a feladatomként elért, a feladatomban elértem. 2005-ben bíztak meg, az emberi jogi biztos bízott meg az Kofi Annan az ENSZ főtitkár nevében, hogy külön megbízottat állítsanak az emberi jogok és az üzlet élet kapcsolatáról. Én ma azzal szeretnék foglalkozni, hogy hol is állunk most ebben a megbízással, és ezzel a megbízással, és aztán néhány percet szeretnék tölteni azzal, amely foglalkozik mindenféle kérdéssel, nem tudom, hogy a gél nyelvre hogyan lehet ezt lefordítani, hogy tehát azokkal a problémákkal, amelyekkel az EU-nak kellett foglalkoznia, hogy megoldja, megoldja ezeket. Mint ahogy már említettük, június, tavaly júniusban az Emberi Jogi Tanács az ENSZ-ben egyhangulag egy politikai keretet állított az üzleti élet és az emberi jogok területén. Ez szokatlan cselekmény volt, először is azért, hogy egyhangú volt, másrészt pedig mert ez, mert ez nem tipikus eredménye az emberi jogi tanácsi vitáknak. Ugyanakkor először történt meg az, hogy az ENSZ emberi jogi gépezete, a tanács és a bizottság egy érdemi politikai állásfoglalást tett az üzleti és az emberi jogi jogok kapcsolatáról. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberi jogi tanács úgy érzi, hogy van egy politikai keret, tehát létrehoztak egy politikai keretet, amely meghatározza azt, hogy egyetemlegesen hogyan beszélnek erről és hogyan cselekednek, és a jövőben ezeket fogjuk felhasználni. Ebben a határozatban a tanács és pedig abban az elvben, hogy a jó cselekmények megérdemlik a büntetésüket, megkért engem, hogy ezt a keretet használjam fel, és működőképessé tegyem. Tehát, hogy iránymutatást készítsek a különböző feleknek, érdekelt feleknek, elsősorban az üzleti életben, de máshol is és ezt kell most tennünk, ezt tettük, tehát mióta elfogadták ezt a határozatot. Nem olyan régen eh, Genfbe küldtem egy eh, eh, haladási jelentést, tehát az első, hogy mit is tettünk az első évben, hogy működőképessé tegyük ezt a keretet <clears throat> hogyha össze akarom fogalni ennek a keretnek a jellemzőit, ugyanis a tanácstól a hírek nem olyan gyorsan terjednek, mint ahogy kellene, hogyha nem segítünk ebben. Tehát a keretnek három oszlopa van, három pillére. Az első az állam kötelessége, és itt kötelességet mondok határozottan, ugyanis ez jogi kötelesség is, tehát az a kötelesség, hogy megvédje az emberi jogi visszaéléseket, hogyha harmadik fél követi el ezeket, és ebbe beleértendő a vállalatok, beleértendők. Ez azt jelenti, hogy az emberi jogi eszközöket adaptálja akárcsak az európai államok, és kötelezettséget is vállal azért, hogy az emberi jogi visszaéléseket eh, elítélje, és a jogok birtokosait megvédje más felektől, a vállalatoktól is, amelyek megsérthetik ezeket a jogokat. Tehát a nemzetközi joga, eh, emberi jogi törvények szerint ez egy jogi kötelezettség. Úgy. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban vannak nagyon ellentmondó nézetek, például, hogy területen túl is elérheti ezeket a visszaéléseket. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy az államoknak megvan a hatásköre, most a kérdés az, hogy meddig ér el ez a hatáskör. Nos, ez az első e-, érv. A másik elv, a vállalatok kötelezettsége az, hogy tiszteletben, arra, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat. Mi ezt felelősségnek hívjuk, nem kötelességnek, ugyanis nincsen nemzetközi eh, jogban előírt kötelezettség, amely eh, a vállalatokra vonatkozik, eh, kivéve bizonyos szorosan meghatározott területekre, mint a nemzetközi bűncselekmények. Ugyanakkor a mi álláspontunk az, hogy bármilyen önként önkéntes kezdeményezés, mindegy, mindegyhoz ez most a globális egyezmény, vagy a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának a nyilatkozata, vagy az ILO nyilatkozat, vagy az e OECD nyilatkozat. Ezeknek mind egy jellemzője van, közös jellemzője van, ez és pedig, hogy a vállalatoknak tiszteletben kell tartani az emberi jogokat és a tisztelet eh, azt jelenti, hogy nem sértik meg másoknak a jogait, amiközben a eh, vállalati munkájukat végzik. Tehát a mi megközelítésünk ebben az, hogy ezt úgy vesszük, tehát hogy a, eh, az, e- így veszük, hogy ez a szövegben áll, tehát, hogy az vállalatok tiszteletben tartsák az emberi e, jogokat. Na de hát ezt honnan lehet tudni, hogy tiszteletben tartják ezeket? Vannak erre vannak -e erre rendszerek? Vannak-e rendszerek a vállalkozások számára, hogy bebizonyítsák azt, hogy a saját megelégedésükre és más, mások megelégedésére is, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat. Nos, a vállalatok azt, területén végzett felmérések azt mutatják, hogy a vállalatoknak nincsenek ilyen rendszerei. És az elnök asszony által említett jelentés is is, amely tavaly készült, felfektette a, a kellő gondossági folyamatot az emberi jogok területén a vállalatok számára. Tehát, hogy mit kell tennie a vállalatoknak azért, hogy bizonyíthassák, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat. Ez volt a második pillér. A harmadik pillér a jogorvoslattal foglalkozik, hogyan lehet hozzáférni a jogorvoslathoz az emberi jogok nem jelentének semmit, hogyha az, az emberi jogi visszaélések áldozatai nem kereshetnének jogos, jogorvoslatot. Vannak olyan munkahelyek, ahol a szexszervezetek, amelyek a legjobb eszközei a visszacsatolásnak, mind az a hatóságoknak, mind a vállalatok számára, hogy nem mennek jól a dolgok. De a közösségi kapcsolatokban például a fő kitermelők, stb. területén nincsenek ezek a visszacsatolási jelzések, mert ezeknek a vállalatoknak nincsen ilyen lehetősége. És a, az igaz, a bírósági jogorvoslat a legtöbb ilyen helyen nem megfelelően működik. Tehát ez problémát jelent. Tehát három elv van, ahogy az ember védje, az állam védje meg az embereket, a vállalatok által által elkövetett, elkövetett visszaélésekkel kapcsolatban törvényes megoldásokon keresztül, a másik, hogy a vállalatoknak a felelőssége fennáll az emberi jogok tiszteletben tartása területén, tehát hogy nem sértik meg másoknak a jogait, és hogy mit és hogyan tudják ezt a kellő gondosság területén bebizonyítani, hogy megteszik. És a harmadik pedig az, hogy megerősítjük a jogorvoslati mechanizmust, amely mind bírósági, mind bíróságon kívüli mechanizmust jelent. Ez pedig része mind az állam, mind a vállalat felelősségének. Tehát ez a három pillér kiegészíti egymást, együttműködnék, tehát nem elszigetelten. És ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy világossá teszik, hogy az államoknak a kötelességei lényegesen különböznek a vállalatok kötelezettségeihez. Nagyon sok erőfeszítés például a transnacionális vállalatoknak a normáit illetően és az emberi jogokat illetően az államoknak és a vállalatoknak a kötelezettségeit úgy összekeverte, hogy nem lehetett már megállapítani, hogy ki miért felelős és hogyha ezt tettünk volna, akkor állandóan egyen, egymásra mutogattak volna az emberek, hogy ez a te feladatod, ez a te feladatod, stb. De épp ezért nagyon fontos, hogy, fontos, hogy világosra el legyen választva, hogy mi az államnak a feladata, és mi a vállalatnak a feladata, ugyanakkor ennek a kettőnek ki kell egészíteni egymást. Tehát, hogyha ez az alapelv, akkor most akkor a, a kiegészítő, tehát az alkotó részeit hogy tudjuk megtölteni tartalommal. Néhány percet szeretnék ezzel tölteni, nem akarok túl sokáig beszélni, hiszen szeretném ezeket a kérdéseket megbeszélni. Nos, az állam feladatát illetően, tehát a védelmi feladatát illetően, e, nagyon jól tudják az államok már régóta, hogy mi a feladatok, e, e, tehát a visszaéléseket illetően. Az, a vállalatok és az emberi jogok területén ezek már nem annyira biztosak. A legtöbb ország bizonyos alapvető területeken, mint például a munkaügyi normák, vagy a hátrányos megkülönböztetés elkerülésének területén már felállították a szabályokat, és intézményeket is tudják, hogy mit várnak tőlük. Az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet segít a munkaügyi normák területén. A mi felmérésünk szerint a kormányok területén mi azt látjuk, láttak, láttuk, hogy nem következetes a politika kétfajta politikai következetlenség van, van a függőleges, tehát a vertikális, amikor ez egy állam aláírja a nemzetközi emberi jogi eszközöket, jogi eszközöket, úgy dokumentumokat, ugyanakkor fogalma sincs arról, hogy ennek milyen hatásai lesznek. Tehát tulajdonképpen sosem hajtják végre őket és ezt udvariasan vertikális nem megfelelésnek hívtuk. Ugyanakkor még szélesebb körül az, amit a horizontális, tehát vízszintes inkoherenciának, tehát következtetlenésnek hívjuk, és ez nagyon sok hajladó országot is magába ért. Tehát, hogy nagyon szűkörűen tekintik az emberi jogokat. Jó, hát azt mondják, hogy ez egy, egy egység egy nemzetközi szervezetben, vagy egy kormányszervezetben, és az üzleti és az emberi jogi egység felel ezekért az emberi jogi betartásokért. De egy olyan országban, amelynek megvan a, a végrehajtási, jogalkotási ágazata, amikor vállalati vagy befektetési jogokkal foglalkoznak, akkor nem látjuk ott az emberi jogokat. Tehát az államnak a kötelezettsége az emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatban sosem lesz leosztva az olyan szakpolitikákban, amelyek legközvetlenül állnak a vállalatokkal. A vállalatokat pedig a vállalati törvények, a kereskedelmi egyezmények, a befektetési egyezmények befolyásolják tehát általánosabban kevés horizontális kényszerítése van az emberi jogoknak a vállalati jogokban, tehát olyan területeken, amelyek leginkább meghatározzák ezeket. Épp ezért a feladatunk egyik fő célkitűzése, hogy itt ezen a területen változtatásokat eszközöljünk. Épp ezért nagyon szorosan működtünk együtt egy olyan hálózattal, amelyben vállalati jogászok vannak, több mint 40 joghatóságról van itt szó, hogy lássuk, hogy jelenleg a vállalati törvények hogyan határozzák meg a vállalatvezetőknek például a kötelezettségeit, és ez hogyan járulhat hozzá az emberi jogok betartásához. És ezért vizsgáltuk meg a, például a befektetési törvényeket is. Tehát, hogy a befektetési szerződések és a kormányegyezmények hogyan korlátozzák a, a mozgásterületüket a vállalatoknak, tehát hogy például egy vállalat beperelheti egy, egy államot, hogyha az új politikája negatívan befolyásolja az ö, ö, ö nyereségességét. Tehát, hogyha például egy afrikai ország kötelező nemzetközi döntőbíroskodásra kerül, mert egy olasz bányászati cég azt akarja, hogy a feketéknek gazdasági jogokat adó törvények negatív hatásai ellen kártalanítsák őket, akkor itt probléma lesz. Tehát, hogyha az apartheid utáni afrikai ország, Dél-Afrika nem tud elfogadni olyan jogokat, amely a többség többségi lakosságnak a jogait akarja megvédeni, és nem kell attól tartania, hogy egy olasz cégnek jelentős összegeket kell fizetnie, akkor valahogy rosszul alkalmazzák ezeket az előírásokat. Tehát azért szeretnénk valamilyen fajta irány, iránymutatást adni a felelős szerződéskötéseknek harmadik példát is szeretnék hozni az állam védelmi kötelességét illetően. Senki, és mindegy, hogy kiről van itt szó, mondhatja azt, hogy a jelenlegi emberi jogi rendszer tud működni a konfliktuszónákban amikor polgárháború szakítja szét egy ország lakosságát. Ugyanakkor üzleti vállalkozások mennek ezekbe az országokba, és mi a beruházásokat bátorítjuk, azt reméljük persze, hogy ez segíteni fog, de a hitel minősítő intézmények is a beruházásokat, befektetéseket itt bátorítják, anélkül, hogy a kellő gondosságot megerősítését kívánnák itt, pedig ez egy nagyon kockázatos terület. Pedig egy exporthitel minősítő intézmény egy Beri, beriházásra kapcsolatban nem kér több garanciát, mint hogyha Dániában fektetnének be. Na most nem kell itt érvelnünk azzal kapcsolatban, hogy ez most jogi kérdése, vagy más kérdése, hát ez egyszerűen buta dolog itt nem most politikai és technikai tudományi kérdésről van szó, hiszen a kormány forrásokat használ arra föl, hogy az emberi jogi kockázatokat növelje. Tehát ezeket a területeket vizsgáljuk, amikor arról van szó, hogy az államnak mi a kötelezettsége a megvédést illetően. Nos, a <clears throat> második kérdéssel kapcsolatban most konzultációkat folytatunk, most kezdtük csak el ezeket, tehát hogy pontosan mit is jelent, mik azok az emberi jogi kellő gondosságnak az alkotó elemei, hogyan lehet ezeket alkalmazni a különböző helyzetekre. Például, hogy ha a bankok kölcsönt adnak, de nem működtetnek egy projektet. Tehát részletesebben szeretnénk látni hogy mennyire alkalmazható e, a, alkalmazhatóak az általános kellő gondossági elvek a konkrétabb helyzetekre. Ez volt a második pillér. A harmadik pillérben pedig a jogorvoslat területén két részre oszt, megosztottuk ezt, az egyik az igazságszolgáltatási, a másik a nem igazságszolgáltatási. Az igazságszolgáltatási területen van a legnehezebb helyzet, és ezzel még majd foglalkozhatunk később. Jelenleg megnézzük konkrétabban, hogy milyen akadályok léteznek a jogi igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés területén, amelyek konkrétan az üzleti vállalkozásokkal foglalkozunk. Tudjuk, hogy a legtöbb országban mik a konkrét akadályok, de a legtöbb ezek közül valószínűleg a vállalati visszaélések áldozataival is kapcsolatosak. Ugyanakkor az üzleti életre vannak konkrétabb esetek is, mint például a multinacionális vagy transnacionális vállalatok, vállalatoknak a kérdése. Lehet, hogy itt a vállalatok egyes leányvállalataival, stb. vagy részeivel fog kapcsolatosak ezek. Aztán szoros figyelemmel foglal, követjük a nem igazságszolgáltatási, nem bírósági területet is, ugyanis ezeknek az előrelépéseit sokkal gyorsabban nyomon lehet követni. Például együttműködünk a nemzetközi üzleti társaságokkal úttörő kísérleti projektek terület, projekteken belül a vállalati panaszmechanizmusokat illetően. Mi megadjuk a kritériumokat, a paramétereket, és a felügyeletet is mi adjuk, és olyan helyeken vizsgálódunk, ahol a közösségeket eh, befolyásolják a üzleti tevékenységek, és ezért eh, panaszsal, sérelemmel élnek, és mi ezeket az eseteket nézzük meg, hogy eh, tanúságot vonjuk le belőlük. Aztán nem olyan régen elindítottunk egy folyamatot, ugyanis az emberek nem tudják, hogy hova forduljanak, amikor valamilyen sérelem éri őket. Nos, hogy ezt az információ hiányt be tömjük, ezért egy ENSZ eh, eszközt használunk fel, amelyet felhasználhatnak a sértettek, amely számukra lehetővé teszi az interneten, eh, hogy eh, nem bírósági mechanizmusokról tájékoztatást kaphatnak, amikor vállalatok vagy külső érintett fel, felek okoznak neki sérelmet, tehát hogy mik az OECD iránymutatók, mely ENSZ intézményekhez lehet fordulni, tehát hogy hova lehet egyáltalán fordulni, hogyha sérelem érzi, éri őket, és ez egy nagyon jó gyakorlati eszköz hogy a nem bírósági panasz eljárással kapcsolatban információt, tájékoztatást kaphassanak. Nos, elnök asszony, széles vonalakban ennyi volt, amit a keretről tudtunk mondani, amelyet az Emberi Jogi Tanács felállított, és hogy milyen stratégiai irányokat rajzoltunk fel a folyamat elindítására. Mint ahogy mondtam az előadásom kezdetén, mielőtt lezárom, szeretnék egy kérdést felvetni, ugyanis az EU-n belüli vitát és a saját hatáskörömben folytatott vitát is befolyásolja. Ez pedig a különbségtétel a kötelező és az önkéntes intézkedések között. Azt hiszem, hogy ezt már EU környezetben és háttérben is hallott erről. Szerintem maga a vita is már olyan ö, ö, elavult, hogy nem érdemes tovább vitázni róla. Ugyanakkor van egy eleme, amelyel nem megfelelően foglalkoztak, én viszont itt szeretnék vele foglalkozni, ugyanis ez gátolja a kreatív gondolkodást. Azt hiszem, hogy mindannyian elér, e, egyetértünk abban, hogy e, szükséges a kötelező és az önkéntes intézkedéseknek egy keveréke. Ugyanakkor a kormányok és a kormányzati intézmények nem mindig e, látják világosan, hogy milyen szerepet kell játszaniuk, még akkor is, hogyha önkéntes megoldásokat ösztönöznek. Vannak olyan kormányok és kormányzati intézmények, amelyek azt mondják, hogy jó, erről döntöttünk, és önköntes lesz, akkor nekünk ezzel most már nincs több dolgunk. De ez téves nézet. Ez problémákat okoz a gyakorlatban. Három forgatókönyvet szeretnék itt felvázolni, ahol ez jelentős problémát jelenthet. Az első az, hogyha a, megkülönb, a különbséget a politikai célkitűzések és ezeknek elérésére felállított eszközök között a különbséget elnagyolják. Nos, akkor tételezzük fel, az e, hogy az EU vállalati felelősségvállalást meghatározását elővesszük. Tehát itt az üzleti vállalkozás tevékenységi talál, során társadalmi és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesznek, és működésük során ezt önkéntes módon teszik. Ez a CSR-nek, tehát a vállalati szociális felelősségvállalás meghatározása így hangzik. És mi történik, hogyha egy vállalat valóban ennek alapján szeretne elindulni? akkor a politikai célkitűzések azt jelentik, hogy beleveszik az társadalmi és a környezetvédelmi szempontokat is a működésükbe, tehát hogy az alkalmazható szociális normákat, az emberi jogokat is beleveszik. Nos, akkor most ez volt a célkitűzés, nézzük az eszközt az önkéntes kezdeményezésnek a, a kritika, kritizálói azt mondják, hogy hát ezeket az önkéntes kötelezettségvállalásokat az eszközök nélkül nem lehet végrehozni. A probléma ott van, hogy mindegyik vállalat maga dönti el, hogy milyen szociális és környezetvédelmi problémák a legaggasztóbbak, és mit jelent az, hogy integrálni, tehát belevenni, hogyha, hogyha ehhez nem rendelnek mellé eszközöket. És akkor a vállalatok a döntéseket, amikor meghozzák, akkor a maga a célkitűzés is az önkéntesség területére mozdul át, mert mindegyik vállalat saját maga dönti el, hogy ezek a kifejezések mit jelentenek, és hogy mit kérnek tőlük igazából. Tehát végül is nem csak az eszközök lesznek önkéntesek, hanem a saját értelmezésük szerint a célkitűzéseket illetően is önkéntesség lesz. Tehát ez azt jelenti végül is, más szociális szereplőknek az elvárásait teljesítsék. Tehát, hogyha van egy önkéntes állvállalati szociális felelősségvállalási politika, akkor meg kell nézni, hogy milyen eredményeket akar elérni ez a politika. Például a fő fogalmakat illetően, hogy mit jelent az integrálni szó. Közösen kellene megegyezni. Tehát az a feladatuk, hogy megmagyarázzák ezt. Ez azt jelenti, hogy a szociális minősítési folyamatokat is, átvilágítási folyamatokat is meghatározzák, hiszen a társadalmi étélet határozza meg, hogy, hogy megfelelő munkát végeznek-e, és ezeket a szociális teljesítéseket, és nemzeti szinten is vannak ilyen teljesítések, de nem mindegyik ilyen CSR fog egy igazi politikát kialakítani. Tehát tulajdonképpen gyakorlatban azt jelenti, hogy az önkéntességen túl kell lépni. Tehát itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy ilyen fogalom, a, amely az önkéntes és a, a, a kötelező összemosása, de a túl lazán megfogalmazott önkéntes, az tulajdonképpen lesz fair jelent, tehát hogy mindenki azt csinál, amit akar, és ezért ez nem jó. Tehát az EU vitái is ezt jelentik. Nagyon gyorsan még néhány kérdés. Az önkéntes körök meghatározása arra vezetheti a közhatóságokat, hogy a vállalatok kockázatait erre erősítsék. Tehát nem lehet sok mindent elkezdeni. Nyilvánvaló területe ennek a konfliktus zónák. A konfliktzónákban működő vállalatok örülnének annak, hogyha segítenék, támogatnák őket a, a, a tagállamok, illetve nemzetközi szervezetek abban, hogy hogyan tudnak, tudják kivonni magukat a helyi konfliktusokból, vagy emberi jogi visszaélésekből, amelyek oly gyakoriak konfliktusos területeken. A vállalatok vagy több fél által kezdeményezett lépések, ezek segíthetnek. Egy általános kockázatértékelést dolgozott ki a nemzetközi közösség. Nagy követségek például részt vehetnének ebben. Az úgynevezett valós idős felderítés, kutatás arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a helyi konfliktusokba való belesodródást elkerülni sokat segíthetne, de a kormányzatok ilyen jellegű támogatást nem nyújtanak. A beruházást segítik, függetlenül attól, hogy milyen kockázatokkal járhat. Egy harmadik lehetőség, forgatókönyv a régi dilemma, amivel a vállalatok szembesülnek. Amikor olyan országokban működnek, ahol a nemzeti jog lényegesen ellentmond és alacsonyabb védelmet eh, biztosít a nemzetközi normáknál. John Evans ezt abszolút ismeri a mm, szabadtársulási jog terén. A vállalatok eh, más területeken is szembesülnek, a nemi egyenlőséggel terén például. A, az internet és telekommunikációs ágazatban a, a szabad eh, véleménynyilvánítás joga a vállalat cenzúrázni akarja az információt. Mit lehet tenni ilyenkor? Mit várhatunk el ilyen körülmények között a vállalatoktól? Egyértelműen az egyes vállalatok nem tudják külön megoldani a problémákat. Lehetetlen helyzetbe kerülnének. kollektív lépésekre van szükség, a vállalatok kollektív lépése azonban problematikus önmagában. Az internetes vállalatok régóta összeállított, korábban már összeállítottak egy elfsort alapelveket erre, nagyon kevés vállalat írta alá. Egyértelműen a saját forrásállamaiknak a segítségére várnak, de ez mintha rádióaktív lenne. Egyszerűen hagyják, hogy a vállalatok saját maguk önmaguk küzdjék végig magukat ezeken a problémákon, mondván, hogy ez önkéntes. Nagyon sok mindent lehet tenni az önkéntesség keretében, anélkül, hogy az ember az önkéntesség iránti elkötelezettségét megsérteni, és akkor, hogyha a vállalat segítséget kér. Azt hiszem, az ember mindig is tudja, hogy mik meddig van még az önkéntesség keretein belül. Két megjegyzéssel fejezném be. Egyrészt a nemzetközi közösség egyértelműen a korai szakaszában van még annak, hogy az, emze, az emberi nemzetközi jogi rendszereket arra használja, hogy hatékonyabban védje a közösségeket, magánszemélyeket a vállalattal kapcsolatos emberi jogi visszaélésekkel szemben. Egy dolog azonban még a korai szakaszban is világos a normál vállalati menet nem elegendő, nem elég jó senki számára, a vállalatok számára sem. Változtatni kell az eljárásainkat. Zsákutcában vagyunk, falba ütközünk a zsákutca végén, változnunk kell, kurzust kell váltani. És ez azt is jelenti, hogy hátat kell fordítani a voluntarizmus és kötelező intézkedések önkéntes arányának szinergiát kell a probléma megoldására találni a különböző felfogások között. Másodszorban védeni kell az emberi jogi tanács által meghatározott kereteket. Olyan közös platformot kaptunk globális szinten ezzel, amivel differenciálhatók és mégis egymást kiegészíthetők a vállalatok kötelezettségei. Az emberi jogi tanács reménykedik abban, hogy ez a széles lefedés esernyő ösztönzőleg hat. Egy sor iránymutatásra vezet egyes államokban államcsoportok számára, akkor, amikor saját intézkedéseiket határozzák meg, saját előírásaikat, arra vonatkozóan, hogy egyes helyzetet hogyan oldjanak meg. Eddig a közös kereteken belül azt csak reméltük, hogy majd minden egyfajta szisztematikus intervencióval fog összeadódni, mint korábban. Korábban ugye ez egy olyan terület volt, amelyen alapvetően különböző megoldás töredékek domináltak, és ezek nem álltak össze egy képé. Amire most azonban szükség van, az az úgynevezett kumulatív megoldás, amely a beavatkozások programokat egy rendszerré összesítik. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, John Raji nagyon világos, evontularista előadás volt, és most akkor következik Walters úrnak az előadása. Egy óránk marad, tehát kérem, hogy összefoglalás, nagyon jól foglalják össze, amit mondanak. Köszönöm szépen, elnök asszony és követni fogom az utasításait. Tisztelt elnök asszony! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és eh, néhány alapvető betekintést adhatok az úgynevezett briefing paperbe, amelyet az Európai Parlament számára mint egy 40 oldalas dokumentumként, eh, egy teljes körű tanulmányként állítottunk össze. A jelenlegi globális vitát összefoglalva, ugye nagyon elegánsan és nagyon megfelelően kaptuk most ezt az összefoglalót meg Ragi úrtól. Szeretném a jelenlegi politikai folyamatot elemezni az EU szintjén, és értékelni kívánom az EU külpolitikáját is a vállalatokra és, egy, és emberi jogokra vonatkozóan, majd néhány szakpolitikai intézkedést, ajánlást szeretnék megfogalmazni. Mindazt, hogy mit ajánlunk az Európai Uniónak és tagállamainak. Úgy gondolom a tanulmány fő következtetése az, hogy jelenleg egyfajta diszociáció található az Európai Unió külpolitikájának emberi jogi aspektusai, amely államokra irányulnak, mint hogyha eltérnének a vállalat és emberi jogi kérdések témakörétől az EU külpolitikájában. Ez a legutóbbi a, alapvetően a, a vállalat szociális felelősségére vonatkozik a CSR-re. Erről szeretnék szólni. Úgy gondolom, az EU külpolitikája az emberi jogokat erősíteni kívánja mainstream formában, és nem az EU egyirányú politikáiban. A partnerségi politikában, kereskedelmi rendszerekben, a GSP, GSP pluszban, és az ILO tisztességes munka programjának keretében. Az emberi jogok külpolitikában való érvényesítése alapvetően párbeszéden keresztül valósítható meg. Az államok felé, harmadik országok felé biztosított ösztönzőken keresztül. Ez a problémája is. Azzal érvelünk így, hogy a vállalat és vállalkozás és emberi jog kérdése még nem került megfelelően beágyazásra az emberi jogi külpolitikába. Ez jelentős mértékben az EU CSR politikájára támaszkodik, de hát meg kell különböztetnünk külön a vállalat szociális felelősségét. A vállalat szociális felelősségére folyamatosan utal az EU külpolitikai dokumentációja, mint alapvető jogra, de nagyon kevés konkrét lépés született a e tekintetben. Sőt, ahogy hallottuk a korábbiakban, az EU CSR politikáját alapvetően kizárólagosan önkéntesnek tekintik, piaci alapúnak, folyamatorientáltnak, nem pedig felelősség és beszámoltathatóságra épülőnek, amely, és ez, ez egyfajta minimalista felfogás a vállalatok részéről ezt eredményezi. Nem sikerült az önkéntes CSR kezdeményezéseket racionalizálni. Mint tudjuk, e kezdeményezések terjednek, de a fogyasztók egyszerűen nem értik, nem látják át jelentőségét, többletértékét, hozzáadott értékét. Ezért úgy gondolom arra is szükség van, hogy racionalizáljuk mindezt a vállalati felelősséget, eljárást értékelhetőbbé tegyük a nagyközönség a lakosság számára. Ezen eredmények tükrében több ajánlást fogalmaztunk meg két gondolat mentén. Van egy olyan akció, amelyet ajánlunk, ajánlunk nemzetközi szintre az EU számára. Ezzel követjük tulajdonképpen a 2008-as ajánlásokat, Rági úr jelentését és az emberi jogi tanács tárgyalásait. A második vonala, vonulat az EU saját és politikájára és szabályozói kereteivel kapcsolatos. Nézzük most az elsőt, tehát mely mértékben járulhat az Európai Unió hozzá ahhoz, hogy a vállalkozás és emberi jogi programokhoz nemzetközi szinten hozzájáruljon? Ebben a fejezetben két ajánlás sorunk van. Egyrészt ajánljuk az Európai Uniónak azt, hogy egyértelmű és átfogó nemzetközi jogi keretek felé törekedjen a vállalkozások kötelezettsége és felelőssége kapcsán az emberi jogok terén. A második ajánlássor pedig az, amivel ösztönözzük az Európai Uniót, hogy váljon a nemzetközi szervezetek és fórumok éllovasává a vállalkozások és emberi jogi kérdéskörben. Elnök asszony, hadd részleteznem ez utóbbit. Az Európai Unió a 2008-as emberi jogi tanács ülésén nemzetközi jog és előírás nélkül vezető szerepet vállalt magára. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg nagyon fontos ez a vállalkozások és emberi jogok szempontjából. Definiálni kell a vállalkozások egyértelmű jogi kötelezettségeit, ezzel véget vethetnénk a spekulációnak és a különböző szereplők nem egészen meghatározott szerepének a vitában. Úgy gondoljuk, hogy az egyértelmű keretek meghatározása az emberi jogi köte, vállalati kötelezettségekkel kapcsolatban a vállalatokat is segíteni, jogbiztonságot teremtene, és a globális szinteret is a kiinduló pontokat egyenlővé tenni. Az EU továbbra is támogatja a külön, megbi- a külön képviselő mandátumát nem csak finanszírozással, hanem azzal is, hogy nagyobb figyelmet fordíthasson a kötelező vállalati nemzetközi szabályokra, különösen az emberi jogi kérdések terén az el, beszállítói lánc teljes egészében. Ezen kívül az Európai Unió számára fontos, hogy a külföldi befektetésvédelem számára is egy megfelelő keretet alakítson ki, nyilvánvalóan a befektetők védelmében, de egyben az emberi jogok védelmében is. Nagyon nehéz egyensúly ez, hiszen a, ennek keretében biztosítani kell azt, és hogy a befogadó állam is megtarthassa az emberi jogi kérdésekben szabályozói feladatkörét. Nagyon fontos a jogi keretek kialakítása azonban a, a külföldi befektetések védelme érdekében. És ennek keretében fontos a, az emberi, jog, emberi jogok sértésével kapcsolatban a beruházók beszámoltathat, befektetők beru, beru, ö, beszámoltathatósága. A Lisszaboni program keretében a közös kereskedelmi politika is szerepet játszhat a a befektetés védelme, védelem érdekében, és az Európai Parlament, mint tudjuk, e területen a jövőben fokozott jogkörökkel rendelkezik. Az Európai Unió továbbra is fontos, hogy erősítse annak szükségességét, illetve tisztázza a multinacionális vállalatok nemzetközi büntetőbíróságok és bíróságok és döntőbíróságok előtti perelhetőségét a nemzetközi emberi jogi jogsértések ügyében. Pragmatikus megközelítésre van szükség, mint például a közös büntetőjogi eljárások, stb., de még nem a, bűn, a Nemzetközi Büntetőjogi Kódex az, amelyel ezt a kérdést újraértékelhetjük. 11 éve tárgyaljuk már a római alapszabályzatot arán, érdemes lenne ezt az egy kérdést most végre külön újra megvizsgálnunk. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam még el, hogy az Európai Unió tisztázni kívánja a munkaügyi normák helyzetét is, és azok más emberi jogokhoz való viszonyulását a saját szakpolitikai dokumentumában. A nemzetközi szinten fontos továbbá az is, az ajánlásaink keretében az, hogy bátorítsuk az Európai Uniót arra, arra hogy folytassa vezető szerepét emberi jogi kérdésekben nemzetközi szinten és azon nemzetközi emberi jogi szervezetekben, amelyek intenzíven tárgyalják a e kérdéseket. Zsaki úr is említette már, hogy az emberi jogi tanácsban a tárgyalások kiterjedtek erre is. Az Európai Uniónak valóban meg kell hasz, ki kell használni a súlyát a e tanácsban emberi jogi kérdések és, és vállalkozások kérdéskörében de van egy sor egyéb más nemzetközi szervezet és fórum is, ahol ugyanezt megteheti. Az Európai Unió kezdeményezzen egy vitát például az OECD-ben. A, az iránymutatók revíziójára vonatkozóan, ahogy Zsági úr jelentése is ezt jelezte. Segíteni kell a, leg, a bevált gyakorlatok felmérését, állam összefoglalását és adnak értékelését, és az iránymutatókba ezt nyilvánvalóan be kell venni. De, mint mondtam, egyéb fórumok vannak ezen kívül. Az ILO, a WTO, ezekben a testületekben és szervezetekben is meg lehet vizsgálni, hogy hogyan lehet a szervezetek alapvető normáit összeegyeztetni az emberi jogi szempontokkal. Van egy második fejezete is a jelentésünknek. Ez több ajánlást tartalmaz, ajánlás sort az EU saját intézkedéseire és jogi megközelítésére vonatkozóan, akkor, amikor a vállalkozások és emberi jogi kérdéskörről tárgyalak, Öt ajánlás sorozatunk van. Az első, hogy újra kell gondolni a régi önkéntes megközelítést. A CSR politika jelenlegi önkéntes megközelítés. A vállalkozások önkéntes kezdeményezései nyilvánvalóan fontosak. Mégis úgy gondoljuk, hogy ki kellene ezt e- a kötelező felfogással egészíteni, és összpontosítani a, az emberi jogi jogsértések kapcsolatos beszámoltathatóságra is a vállalatok esetében. Bátorítjuk, ajánljuk azt, hogy az EU revidiálja CSR politikáját, és sokkal világosabb kötelezettségeket határozott meg a vállalkozások számára, és hatékony módszereket arra, hogy hogyan számoltathatók be a vállalatok jogsértések esetében. Elhangzott már korábban, hogy a CSR politika a folyamatokra összpontosít, mégis úgy gondoljuk, hogy eredményekre kellene sokkal inkább, és így tanulni lehetne a bevált vállalati, legjobb vállalati gyakorlatokból. Az Európai Parlament többször hangsúlyozta, hogy jogszabályokkal kell a kötelező emberi jogi eredményekről beszámolni, beleértve a külföldön működő vállalatokat is. Nos, ez egy olyan kérdés, amelyet tovább kell vizsgálnunk a számviteli szabályok keretében, az úgynevezett konszolidált számvitellel kapcsolatban, hiszen az Európai Unió e területekre már harmonizációs irányelvekkel rendelkezik. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak reflektálnia kell arra, hogy további mérőpontokat határozzon meg a szociális társadalmi felelősségi gyakorlatokkal kapcsolatban, illetve a vállalatok egyéb területeivel. Például a tisztességes kereskedelemben résztvevő vállalatok számára egy keretet határozhatna meg a az Európai Unió. Mint mondtam, tehát nagyon fontos a CSR politikával kapcsolatos önkéntesség felővizsgálata. A második terület a saját politikában a magánkezdeményezések racionalizálása és mérőpontozása. Úgy gondoljuk, hogy ezek a kezdeményezések száma növekszik, de sajnos teljesen koordinálatlan formában. Már lehetetlen ezért a fogyasztók számára és a nagy közönség számára megérteni, hogy mit is jelentenek ezek. Ösztönöznénk tehát, hogy az Európai Unió ezt megvizsgálja, és, egy, és a magán CSR kezdeményezéseket mérőpontozza, hogy az összehasonlíthatóbb és megérthetőbbé, és érthetőbbé váljon. Az úgynevezett egységes referencia dokumentum a megfelelő gyakorlatokra és szabályokra a amit a szociálisan felelős vállalatok betartatnának. Így fejleszthetnék tovább, és építhetnének a mm, kellő körültekintés a due diligence kötelezettségére. A CSR szövetségek is nagyon hasznosak, de ezeket is nyomon kellene követnie az EU intézményeknek annak érdekében, hogy tartalmas és ambiciózus legyen közreműködése. Az Európai Uniónak a piaci válaszokat kell erősítenie a szociálisan felelős eljárással kapcsolatban. Miért ne lehetne itt is investálni? Miért ne lehetne a legjobb, miért ne lehetne kiadni a legjobb emberi jogi és egyéb szociális felelősségű díjakat? Nos, elnök asszony, nagyon röviden, tényleg nagyon röviden, ha megengedné, elmondanám még a harmadik ajánlássort. Az Európai Uniónak újra kellene vizsgálnia, hogy milyen egyensúly van az emberi jogok keretében. A párbeszéd és a beszámoltathatóság szempontját kell újra egyensúlyba hoznia. Az emberi jogok tiszteletben tartása óriási prioritás, fontos az EU intézmények számára, de alapvetően most a párbeszédre összpontosít ennek keretében. A kérdés az az, hogy nem lehetne a párbeszéden belül a beszámoltathatóságot is erősíteni az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatban. Nem pusztán a párbeszédet vizsgálni, hanem megnézni, hogy milyen lehetőségek, eszközök állnak az EU rendelkezésére ahhoz, hogy segítse a harmadik országokban a lehetőségek kialakítását, a kapacitás építését az emberi jogi kérdés, emberi jogok és vállalkozások kérdéskörében. Nos, ahogy az előadás elején elmondtuk, a vállalkozások és emberi jogok kérdésének helyt kell adni a párbeszédben. Most a párbeszédek alapvetően az államok emberi jogi problémáira összpontosítanak, és miért ne lehetne a vállalatokat, multinacionálisokat is bevonni ebbe alanyként a párbeszédbe? És ne, miért ne lehetne így őszintén harmadik államokkal is erről tárgyalni. A GSP Plus kotonu megállapodása, a gazdasági partnerségi megállapodásokat mm, mind érintjük összefoglaló dokumentumokban, de úgy gondoljuk, hogy szükség van arra is, hogy ezeknek az eszközöknek a kondicionalitását és mechanizmusait is működtessük, és csak így lehet közvetlenül érinteni és javítani a kérdéseket. Az utolsó ajánlásot csak megemlítem, úgy gondolom, hogy megfelel a rendkívüli képviselő ajánlásainak. A gyógyír, a helyreállítás az egyik legfontosabb eszköz a szakértelem, a források alapján, amely az Európai Unió rendelkezésére áll, nagyon fontos, hogy az áldozatorientált beszámoltathatóságot erősítse. Köszönjük szépen, Voters úr. Látjuk, hogy az európai pénzeket jól költik. Morrison úr, ön pedig a Blihret a az üzleti ügyek világa és az emberi jogok intézetét vizeti. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm, hogy meghívtak erre a mai találkozóra, megköszönöm a, a bizottságnak ezt, a, ezt, a, ezt a rendezményt. Az üzleti, élet, az üzleti vezetők emberi jogi kezdeményezése hat évvel ezelőtt indult Brüsszelben, és nagyon sok üzleti ágazatból ö, csoportosítunk ö, politikai, illetve üzleti vezetéket sokféle ö, földrajzi ö, területről, sokféle politikai kontextusból. Egy bizonyíték alapú, vagy bizonyítás alapú hozzáállásunk van, különböző folyamatokat, eszközöket, lépéseket, metodológiákat fej, ö, alakítottunk ki, annak érdekében, hogy ezen a, ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Nagyon sok tag ö, ö, vállalatunk van, az ABB, Areva, Barclays, Ericsson, General Electric, Hewlett Packard, National Grid, Novo Nordisk, Statoil, Coca-Cola, stb. stb. Régebben ö, eredetileg Mary Robinson, a korábbi ö, ír elnök, illetve az ENSZ emberi jogi ö, korábbi főmegbízottja elnökölte ezt az ülést mindig is alázattal fogalmazunk meg mondandónkat, és pontosan tudják a társ vállalataink, illetve vállalat tagjaink, hogy milyen kihívások állnak előtte, előttük, és tudjuk, hogy még mindig gyermekcipőben jár az üzleti élet, illetve az emberi jogok kapcsolatának ügye, de mindenképpen fordulóbonthoz érkeztünk, illetve nagyon fontos, hogy vezető szerepet vállaljanak a vállalatok, illetve az állam az országok ebben a kérdésben. Mindig is támogattuk John Ruggie munkáját, illetve az, em, az, em, az ENSZ emberi jogi tanácsban ö, szintén ö, támogattuk az ő általa bemutatott keretet. Nagyon pozitívan vélekedtek, a, vélekedtek többen is erről a keretről mondván, hogy ez egy nagyon jól konstruált, nagyon világosan kidolgozott keret, amely az üzlet, illetve az emberi jogok kapcsolatáról szól, és ez nagyot lendített ezen a vitán. Ezt nem az Amnesty International fogalmazta meg, hanem nagyon sok ilyen ernyő szervezet, mint például a munkadók nemzetközi szervezete. Elnök sajnálatos módon nagyon gyorsan beszél, az e- a tolmácsok nem tudják követni. Felszólaló, igen, sajnos. Elnézést, de csak sietni próbáltam. Tehát a munkadók nemzetközi szervezete, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara, illetve az OECD üzlet és ipari tanácsadó bizottsága fogalmazták ezt meg. Kevés időm van, három fő gondolatot szeretnék elmondani. Először is az, hogy az üzleti életnek az államok segítségére van, a kormányok segítségére van szükség ahhoz, hogy győzelemre vigye ezt a, ezt a keretet, illetve hogy ennek a vitának a kötelező vagy nem kötelező voltját túl polarizálta az EU, illetve, hogy lehetőség, harmadik dolog, hogy lehetőség van arra, hogy az Európai Uniónak vezető szerepe legyen. Na nézzük azt, hogy mennyiben van segítségre szüksége, az állami, állami segítségre szüksége az üzleti véletnek. Egyértelműen szükség van arra, hogy a vállalatok számára egyenlő feltételek működjenek az üzleti életben. Nagyon fontos, hogy végrehajtott szabályok, illetve a politikai elvárások szempontjából ez megvalósuljon. És az üzleti élet szempontjából, a vállalatok szempontjából nagyon komoly kockázatot jelent az, amikor nem tartják be a szabályokat, illetve amikor ezek a szabályok ellentmondásosak. Az emberi ö, nagyon fontos az, hogy a ö, hogy a vállalati elvárások, illetve a kétoldalú kereskedelmi beruházások, a befogadó kormány megállapodások, a hitel, az export hitelgaranciák és külföldi fejlesztési segítség nyújtás között valamiféle összhang legyen, illetve az Európai Unió külföldi követségei között is. Vannak bizonyos olyan európai országok, amelyek már erős szerepet vállalt, vezető szerepet vállaltak ebben, de nagyon fontos az is, hogy az államok vállalják fel azt, hogy felelősségre vonják azokat, akik, akik szabálytalankodnak, vagy, nem, vagy hátul kullognak. Tehát egyértelműen jobban kéne elszámoltatni, ilyen elszámoltatható, elszámoltató mechanizmusokra van szükség, és meg kell büntetni azon üzleteket, vagy azon vállalatokat, amelyek ezt nem tartják be. Nagyon fontos lenne az, hogy az Európai Unió megerősítse a, például az OECD nemzeti kontaktpontoknak a szerepét, illetve az ombudsman szerepét aztán ne feledkezzünk el a világ többi régiójáról, Afrikáról, Ázsiáról és az amerikai kontinens, kontinensről. Ott is el kell számoltatnia azokat, akik nem megfelelően járnak el. Jelenleg kevés Euró, kevés európai vállalatra koncentrálódik a figyelem a emberi jog nem betartása pontjából, de Fontos az is, hogy a kínai, orosz és brazil, és, illetve indiai vállalatokra is odafigyeljünk, ők is kezdenek be kapcsolódni ebbe a párbeszédbe. Európa azonban példa, példa képé válhat, illetve példával járhat elő, hogy hogyan lehet az üzleti életben is figyelembe venni és tiszteletben tartani az emberi jogokat. Ez csak akkor, ez akkor fontos, illetve az Európai Unió ott is sokat terehet, amikor állami vagy részlegesen állami cégekről van szó, amikor öm, olyan, üzlet, olyan vállalatokról van szó, amelyek állami beszállítók, kis- és középvállalkozások esetében, ahol közös forrásokról vagy kapacitás problémákról van szó. Olyan esetekben is szükség van erre, amikor nem feltétlenül részvények jegyzett vállalatok Európa térre eső részein működnek. Nos, ilyen esetekben is természetesen a felelősségre vonásnak működnie kell. A második dolog, a második téma az, hogy az Európai Unióban túl polarizálták a, az, hogy ezt, ennek a kérdésnek mennyire kéne kötelezőnek vagy nem kötelezőnek lennie. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon bonyolult dilemma előtt állunk. Természetesen a államoknak a feladata az, hogy az emberi jogokat végrehajtassák, de sokszor ez lehetetlen, mert belső konfliktusok, korrupció vagy a szegénység megnehezíti az kormányok feladatát. Sokszor a üzleti életnek navigálnia kell a, a helyi igények, a helyi lakosok igényei, vagy az emberi jogok tiszteletben tartása között. Egyértelműen azonban az államok feladata az, hogy a, az államok, illetve a kormányok feladata az, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartassák. A nemzeti, a nemzetközi emberi jogi szabályokhoz kell alkalmazkodnia az külföldön működő vállalatoknak, de természetesen a különböző politikai elvárások is meghatározzák egy-egy vállalatnak a, a viselkedését. Az üzleti világ társadalmi felelőssége ö, ennek a fogalma, ez a, eljutott természetesen az összes Európai Unió tagállamba, és itt nem is olyan nehéz ennek a kérdésnek, e kérdés mellett kiállni ugyanakkor az Európai Unión túlra is el kell ezt jutatni, ezt a gondolatot. A harmadik pont, hogy az Európai Uniónak alkalma van arra, hogy vezető szerepet játszon ebben a kérdésben. Nagyon sok partnerségi kapcsolat alakult ki kormányok és az üzleti élet között emberi jogok kérdésében az Európai Unión kívül is nagyon jó, innovatív munkát láthatunk például Afrika, a közel-kelet, dél- és kelet-ázsia egyes részein, és az Európai Uniós tagállamok külföldi fejlesztési ügynökségeinek is szerepe van abban, ilyen, szerepe van abban, ilyen jól alakul ez a munka. Először a különböző munkaügyi jogokkal kezdődött ez a folyamat a beszállítási társaságokban, aztán a kőolaj és bányászati vállalatoknál beszélünk a polgári és politikai jogok alakulásról, most pedig másról van már szó. Például a Google, a Yahoo és a Microsoft szólásszabadság és magánéleti védelemről szóló kódexet alakult ki, a Novartis vagy a Sanofi, Sanofi Aventis egészséghez való jogot elismerte, aztán a Suez, vagy a Thames Water, a Coca-Cola, a Pepsi, a vízhez való hozzáférés ismerték el emberi jognak. Véleményem szerint a John Ruggie által képviselt keret a legjobb módja annak, hogy erről a kérdésről beszéljünk, és nagyon örülnék annak, hogyha az üzleti vezetők emberi jogi kezdeményezés, a mi kezdeményezésünk a jövőben is kiérdemelni az Európai Unió, az Európai Parlament figyelmét. Köszönöm. Köszönjük szépen, most Kazal Szasszony kap szót. Ő pedig az üzleti jog Európai Koalíciójának a koordinátora. Kazász asszony, szeretne valamit megmutatni nekünk? Menni fog?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 Szeretném megköszönni az Emberi Jogi Albizottságnak, hogy itt lehetünk ma. A civil szervezetek ennek, erre a meghallgatásra állított össze egy dokumentumot, megtalálhatják ezt a ajtónál. Itt összefoglaljuk azt a, az ICCJ, az több mint 250 polgári civil szervezeti egységet és fogyasztói szervezeteket foglal össze, például az Emberi Jogi Nemzetközi Szövetséget és az Amnesty Internationalnek is, az Oxfamnak vagy a Greenpeace-nek, stb. az képviselőit foglalja össze a KFOR és az EP Belgium, tehát az Egyesült Királysági Holland és a brüsszeli jezsuitáknak, és a Global Witness, tehát a globális tanú szervezetnek a képviselőivel együttműködtünk. Szeretnék négy megjegyzést tenni. Az első, hogy milyen problémákat látunk, és miért végezzük a munkánkat. Azt látjuk, hogy az igazságszolgáltati műs, rendszer nem működik, a, elsősorban a multinacionalis cégik, cégik területén. Szerintünk ez nagy problémákat osz, ö, okoz, ugyanis nincsen jogorvoslat. A legtöbben nem férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz, és a szervezéseiket is nem oldják meg, és ez problémát jelent számunkra. Európai szinten van az, az esélyek nem egyenlőek, tehát vannak olyan multinacionális cégek, amelyek az emberi jogokat megsértik, mások, amelyek nem sértik meg, és ez a kis KKV-kkel kapcsolatban különleges helyzetet teremt. Épp ezért szerintem valamit kellene tenni Konkrét példákat szeretnék felhozni a kongói demokratikus köztársasággal kapcsolatban. A Global Witness szervezet hozta fel ezt a példát, egy e, e, nagy-britanniai e, cégről van szó. 2007-ben az által szemben e pert indítottak, és a Nemzeti Kapcsolattartó Pont megvizsgálta ezt az egy esetet, és egy jelentést hozott létre ezekről az esetekről. És ez a kapcsolattartó pont az a Femexnek javaslatokat tett, ajánlásokat, és pedig, hogy hogyan kell a vállalati felelősségi politikát megalkotni, megvalósítani. Kilenc hónappal a zárójelentés után a Nemzeti Kapcsolattartó Pont még nem kapott semmi információt arról, hogy ezeket az ajánlásokat hogyan, válasz, hogyan alkalmazzák. Ez itt konkrét eset Kongóval kapcsolatban, de sok más eset is van, amelyeket ö, ö, szám, figyelmünkbe, ö, figyelmükre hozták. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb ö, esetben nincsen megoldás, nincsen megfelelő jogorvoslat. És itt az OECD-nek az iránymutatásai inkább önkéntes eszközt jelentenek. Épp ezért ki kell egészíteni ezeket az önkéntes kezdeményezéseket. Már a parlament és a, például a G8 is jelezte, hogy az önkéntes intézkedések nem helyettesíthetik a jogszabályokat. Másik megjegyzésem az, hogy szerintem az EU-nak cselekednie kell, sok érv szól emellett. Ragi professzor úr is beszélt a jogorvoslatról, és ez az Európai Unió és a nemzetközi közösség számára is jó építőkő. És ez az Európai Unió számára egy történelmi alkalom, hogy lépjen. És Ragi professzor úr által felvázott keretet alkalmazza. Azt hiszem, hogy Ragi professzor és az Európai Unió együttműködhet azt illetően, hogy az államok hogyan javíthatnak a vállalatoknak a működésén. Azt hiszem, hogy a vállalatoknak a felelőssége nagyon fontos kérdés, és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés is. És mi mind Rági professzor mind az Európai Unióval együtt fogunk működni a továbbiakban is. hogyha az EU kötelezettségvállalásai az éghajlatváltozást, a fenntartható fejlődést, az emberi jogok tiszteletben tartását, stb. stb. nem valósítja meg, akkor az EU vállalatai és a külföldi vállalatok is problémákkal néznek szembe. A jelenlegi pénzügyi válság is tulajdonképpen megváltoztatta a helyzetet, hiszen a legtöbb rendelet, jogszabály elvesztette a pejoratív jelentését, és láthatjuk, hogy a bizottság is elkezd ránk hallgatni. Az Európai Parlamentnek a szerepe nagyon fontos volt az utóbbi években is, és ezt nagyon köszönjük. A, annak köszönhetően, hogy nyomást gyakoroltunk a különböző hatóságokra. A vállalati főigazgatóság egy tanulmányt is kibocsátott, és szeretnénk az Európai Tanácsot is bevonni, tehát középtávon a bizottságnak sokkal nagyobb hatáskört lehet biztosítani, hogy megtegye, ami szükséges. Waters professzor úr is beszélt arról, hogy hova is tartozik ez a kérdés, és pedig, hogy az emberi jogi dimenziót kell figyelembe venni. A harmadik megjegyzésem a civil szervezeteket, szervezetek javaslatait illeti. A tanulmányunkat 2008 májusában már bemutattuk itt, és a weboldalon is, a honlapon is megtalálható. Három lehetséges megoldásról beszélünk az elvi szinten. Elvi szinten, és szeretnénk továbbra is javítani ezeken. A nemzeti vállalatok azok általában különálló jogi személyiségükben állnak, és épp ezért a felelősségre is ez hatá hatással van. E, ezeknek a cégeknek és a vállalatoknak is felelőssége van e, ezeket a kérdéseket illetően. És szerintünk a helyzet javításához a korlátozott felelősségnek az elvét kellene e, bevezetni, de ezeknek csak a környezetvédelem és az emberi jogok területén kellene szerepet kapni. Mint ahogy itt láthatják ezen az ábrán, van egy anyavállalat, európai, amely az egész világon lévő működésnek a használt, működéséből használt, hasznot húznak. Mi ugyanakkor első lépésként azt szeretnénk, hogyha az EU olyan szabályokat hozna, amelyek a leányvállalatokra is felelősséget osztana az emberi jogok figyelembevételét illetően. A az európai vállalatoknak az igazgatóit jogilag kellene kötelezni, hogy minden visszaélést megvizsgáljanak. És szerintünk ez beletartozik az ő hatás, hatáskörükre, tehát nekik is gondosan kell eljárni a kellő gondosság, ahogy Ragi professzor is mondta, fontos az igazgatók esetében is, és szerintem az ezzel kapcsolatos munkát folytatni kell Rági professzornak és másoknak is. A másik követelésünk az az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Mindegy, hogy hányfajta igazságszolgáltatás van, hogyha semmi sem működik. Tehát bármilyen jogszabálynak a hatása, hatékonysága az attól függ, hogy mennyire tartják be és hajtják végre bármely állampolgár fordulhat egy európai bírósághoz, bármely vállalat ellen, amely megsérti a legfontosabb emberi jogokat. Különböző lépéseket tehetnek, kártérítés is kaphatnak, a peres költségeiket is fedezni kell, a bizonyítás terhét is biztosítani kell, és a bizonyítékokhoz való hozzáférést és az EU-nak világos álláspontot kell képviselnie ezek ügyeknek a bíróságokhoz való jutását illetően. A harmadik szempont pedig az átláthatóság kérdése, és a professzor is említette ezt. Szerintünk az EU és az európai vállalatok, Európában működő vállalatoknak jelentéstételű normákat kell megfogalmazni, amelyek nem pénzügyi normák vannak már ezzel kapcsolatban bevált gyakorlatok, és ezeket át lehetne venni. És az EU-nak is van már ezzel a kérdéssel kapcsolatos jogszabálya. Nagyon fontos, hogy ezekben a jelentésekben azonosítsák azokat a vállalatokat, vagy vállalatcsoportosokat, amelyekről szó van, és a hatáskörüket. Azon kívül az emberi jogi és környezetvédelmi kockázatokat is azonosítani kell, és hogy megállapítani, hogy a vállalat mit tesz ezekkel kapcsolatban. És aztán az emberi jogi és környezetvédelmi hatását is vizsgálni a különböző intézkedéseknek. Aztán ágazati mutatókat is ki kell alakítani az egész ágazatra. Itt be kell vonni a különböző érdekelt feleket és szereplőket és az igazgatóknak a feladata lesz ezeknek a jelentéseknek a, az elkészítése. Az az civil szervezetek és az állampolgárok kell, hogy rendelkezzenek azzal a joggal, hogy tetemre hívják a vállalatokat. És fontos, hogy független ellenőrzés is legyen. Konkrét már meglévő EU jogszabályok vannak, amelyek módosításokat módosításaikban befogadhatnák ezeket a javaslatokat. És reméljük, hogy a parlament segít majd ebben a munkában. Végül pedig ajánlásaink lennének az Európai Parlamentnek, hiszen ezért hívtak bennünket ide, nagy lehetőségünk vannak, két hónap múlva vannak az európai választások, és tudjuk, hogy a programokat már kialakították, de reméljük, hogy a különböző politikai csoportosulások bele tudják venni a különböző követeléseinket a vállalati szociális felelősségvállalási kérdésekbe. Aztán az elkövetkezendő hónapokban a, vállalás, a választások után a parlamentnek fontos szerepe van, és pedig, hogy az új biztosokat megválasszák, tehát jóvá hagyják-e. És szeretnénk, hogyha itt figyelembe vennék mindegyik biztos jelölt szempontjából ezeket a vállalati, szociális, társadalmi felelősségvállalási kérdéseket is. A következő jogalkotási időszakban szeretnénk, hogyha több meghallgatást is tartanának erről a vállalati, társadalmi felelősségvállalásról. Általában a foglalkoztatási bizottság lenne illetékes ezekkel a kapcsolatban, és az emberi jogi albizottság, de nagyon sok más bizottságot is be lehet vonni, és remélhetőleg ez segíteni fog ezen kérdések megoldásában. Nagyon fontos, hogy a parlament nyomon kövesse azt a tanulmányt, amelyet a vállalkozási főbizottság indított el, és ami jövőre lesz kész, amely világosabbá teszi, hogy a jelenlegi jogi keret elegendő-e. Remélhetőleg a tanulmány um, rámutat, hogy milyen jogi hézakok léteznek, és reméljük, hogy a parlament ebben is szerepet játszik majd. Aztán a költségvetési parlamenti előjogokat is fel kell használni. Itt konkrét példákat is hoznék. Már is vannak olyan tanulmányok, amelyek fejlesztő projektekkel foglalkoznak a fejlett országokban, nyilvánvalóan az emberi jogok és a nemzetközi normák figyelembevételét is meg lehet vizsgálni itt. Az Európai Unió számára persze sokkal többet is kell még tenni, és következő javaslatokat is szeretnénk még tenni, de három nagyon fontos dolgot kellene tenni. Először is szeretnénk a közeljövőben látni egy tanácsi nyilatkozatot, vagy ilyesmit, amely elismeri, hogy Rági professzor úr egy nemzetközi keretet vázolt fel, amelyben az EU szinten is a vállalatoknak a szerepét és felelősségét felvázolta. Aztán reméljük, hogy az bizottság tanulmányát is nyomon fogják követni megfelelő módon, és végül pedig, és ez az első lépés lenne, hogyha a bizottsági szolgálatokban is megállapítanák, hogy ki felel általában a vállalati fel, szociális felelősségvállalásért. Rági professzor úr említette, hogy bizonyos államokban már vannak ilyen üzleti és emberi jogi felelősök, de ez az EU-ban még nem így van. Tehát reméljük, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozni fognak, és a különböző köröket is pontosabban meghatározzák, és a jövőt illetően ez eredményre vezet. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon jó, köszönöm szépen, Kazán asszony. A koordináció nagyon jól működött, és egy szép akciótervet készítettek. Emlékeztetnék arra, hogy a szankciókról szóló jelentésben, amiből négy volt a ciklusban, elfogadtattuk a parlamenttel, a bizonyos szankcióknak az alkalmazását adott esetben vállalatok ellen is, illetve a környezeti jog megsértésért. És ezt az álláspontot támogatta a tanács is plenáris ülésen a legutóbbi tanácskozás alkalmával. Én is úgy gondolom, hogy szankció nélkül, hát valamilyen szankció kell, hogy ez most jogi eljárás legyen, nemzetközi bíróság vagy egyéb, vagy európai szintű, vagy más szankció. Egyébként nagyon nehéz szavahihetőnek lenni a kitűzött célokat illetően. Tehát következésképpen én is emlékeztetnék arra a jelentésre, amelyik lehetővé tette, hogy ezt elindítsuk, és ez fontosnak tűnik. Az utolsó hozzászólónk, Evans úr, ön a szakszervezeti konzultatív bizottság foglalkozik az OECD-ben, és önök is foglalkoznak ezzel a kérdéssel hol, hol is tartanak. Köszönöm elnök asszonya, hogy ön is mondta, a mindennapi munkám az az, hogy az OECD mellett szakszervezeti tanácsadó bizottságként működjünk, de az Európai Szakszervezeti Szövetséggel is dolgozunk, és más különböző szakszervezeti tömörülésekkel. Most személyes véleményemet szeretném elmondani azzal kapcsolatban, amit Ragéz professzor is kifejtett, illetve néhány közvetlen tapasztalatról is beszámolnék amik viszonylag eléggé gyengék azok az útmutatások, amelyek az OECD-nél megtalálhatók a vállalatokra vonatkozóan. Ez 2000-től van. Először is, ami a kontextust illeti. Először is a tanácskozás emberi jogi kérdésekben mindig az a fontos elem, ami ha megjelenik. A magánágaz szektorban a legtöbb területen általában közvetlenül vagy közvetlenül láncban dolgoznak, és a tőke érdekeltségek nagyon megnőttek. És nagyon sok esetben különböző nehézségek vannak azzal kapcsolatban, hogy az erőviszonyok határozzák meg a dolgok menetét tehát nem igazán lehet egyes esetekben a felelősségi kérdéseket keresztül vinni, holott ez központi kérdés. A másik, ugyanakkor a lányvállalatok különösen, illetve a tagjaink eh, válják, hogy megoldásokat adjunk ezekre a kérdésekre, és a nemzetközi ipari vállalati kapcsolatokban nagyobb legyen a felelősség megnyilvánulása. Hallottam már más fórumokon is, a Rági eh, professzor eh, le írta a helyzetet. Szerintem ki kell kerülnünk erről a vágányról, és előbbre kell vinni a jelenlegi kontextusban ezt a, ezeket a kérdéseket. Továbbá az elmúlt öt éves tapasztalataink a bizottság és a bizottsági meghatározásokkal is azt mutatták, hogy alapvetően itten önkéntes fellépésekről van szó, és az egyes tagállamok felelőssége is így vetődik fel, és ez a vita inkább visszafele, visszalépést eredményezett, mint előrelépést. És ezért aztán néhányan mobilizálták is magukat ebben a vitában, és tovább kellene lépnünk. Az elmúlt hónapokban folytattuk ezeket a vitákat a második legnagyobb piaci csődhelyzet kapcsán, amikor ugye elindult az egész klímaváltozási vita, illetve a piacnak a nem megfelelő működése, közgazdászok is vitáznak a kérdésről. Múlt évben pedig itt volt a pénzügyi válság. Egy dolog szerintem eléggé világos, hogy az önszabályozás a legtöbb esetben semmilyen szabályozást jelent. Holott a vállalati felelősség vagy a, ö, ott van, és egy nagyon komoly kompromisszumokat kötöttek e területen. A jelenlegi helyzet, és Genf az is tulajdonképpen egy konkrét vágányt határozott meg, és most úgy néz ki, hogy párhuzamos vágányokon futnak ezek a kérdések. Az önszabályozás, önkormányzás bizonyos dolgokat ugyan rendez, de mégsem elegendően. Tehát ebben a kontextusban néhány észrevételt tennék ahhoz, amit Ragis professzor fejtett ki, hogy más hozzászólók is elmondták. Én is úgy gondolom, hogy mindenképpen a gyakorlati megoldások irányába kellene elmozdulnunk. Először is a tapasztalataink alapján és az OECD útmutatásokra vonatkozóan Úgy gondolom, hogy a fő probléma az éppen az, ami Rag professzor úrnak a jelentéséből is kiderül, hogy a ö, kormányzati szinten megvannak a ö, szabályozások, illetve aztán nemzetközi szinten ezeket tovább viszik, de az a kérdés, hogy az egyes kormányzatok hogyan vizsgálják a koherencia kérdését. Tehát egy kicsit olyan terület ez ahol, mint hogyha nem lenne munkahogyi szabályozás, ezzel bizonyára nem mindenki fog egyet érteni, Tehát van e, az ILO-ban, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetben van egy folyamat, ami elindult, és ez igaz, különösen, hogyha a joggyakorlatot nézzük meg. És ennek vannak ugyanakkor hatásai. Az OECD-nek a szabályozása épít az ILO szabályozásra, de még így is probléma van. és diszfunkción mutatkozik a gazdasági érdekek és az egyéb érdekek, illetve a kétoldalú beruházási megállapodások, kereskedelmi megállapodások külön megoldásokat hoznak különböző egyébként szabályozott területekre. Az OECD-n belül is probléma és mutatkozik az, az el, útmutatás alkalmazásával kapcsolatban, eléggé lazán értelmezik, illetve alkalmazzák ezt. A döntőbírósági eljárások gyakorlata is erősen eltérő. De hát igen, az OECD irányvonalaknak a felülvizsgálata 2010-ben mindenképpen egy nagyon jelentős elem, ami az emberi jogi oldalnak a felülvizsgálatát is hozza, de a befolyásolási lehetőség, illetve a szociális sztenderdek kialakítása esetén meglehetősen sok kérdőjelt vetnek fel. A civil szervezetek, NGO-k is rámutattak több olyan esetre, több mint egy száz olyan eset van, ahol a munkajogi sztenderdek problémája vetődött fel. Körülbelül fele ezeknek az ügyeknek már így vagy úgy lezárult. Az fennmaradó 50-ből kb. 25 pozitívan került lezárásra, tehát a dolgozók számára pozitívan más 25-ben, vagy legalább 12-ben pedig a nemzeti szabályozás, maguk a kormányzatok igyekeztek közvetíteni a vitában lévő felek között. Tehát itt a politikai szándék és akarat úgy tűnik, mintha nagyon hiányozna ezekből az útmutatásokból. Hasonló módon a kondicionalitás kérdése, mint az exporthitelek és egyéb területek, amikről szó volt. Egyetértünk abban, hogy itt is koherenciára lenne szükség, hogy a, az államok mit várnak és mit tekintenek jó megfelelő magatartásnak a gazdasági szereplők részéről és, milyen, és hogy mely magatartások azokat, amiket adott esetben anyagilag is hajlandóak támogatni. Ugyanakkor az üzleti körökben ez a vita teljesen befagyott, blokkolásra került ugyanis az van, hogy itt nem lehet állami pénzt kikényszeríteni, mert hogyha viszont ez is megtörténik, állami pénz is bejön a képe, akkor a felelősséget is alkalmazni kell. Tehát a kormányzatok próbálnak nagyobb exporttámogatást adni. Tehát világos, hogy ez mindenképpen olyan terület, ahol a jelenlegi folyamatokat is felül kell vizsgálni. Akkor, hogyha gyorsan átugrunk a jogorvoslati lehetőségekre, egy dolog, amit az OECD irányvonalakból is kiemeltek, ez a nemzeti eljárások kérdése. De itt megint csak valami olyanhoz jutunk el, ami körülbelül a fele vagy a háromnegyed része azoknak a kontaktpontoknak működőképes valójában, amelyek az egyes államokban vannak. Vannak bizonyos pozitív elemek is, vagy eredmények is a, med, a közvetítés a mediáció területén, de eléggé kevés az ilyen. Például az Egyesült Királyság kontaktpontjának sikerült egy ilyen közvetítői tevékenységet sikeresen végigvinnie de az, hogy hol található a nemzeti ö, kontaktpont, ez is egy kérdés a gazdasági minisztériumban, a pénzügyminisztériumban, de általában ezekben az intézményekben ez a kontaktpont a legkisebb jelentőségű dolgoknak tekintik. Ö, a politikai elszámoltathatóság, a beszámoltathatósága is kérdés, hogy megvan-e, illetve milyen a parlamenttel szemben ezeknek a kontaktpontoknak. A jó gyakorlat úgy tűnik, hogy szinte kivételnek tekinthető. Itt nagyon fontos az útmutatásoknak a megvizsgálata, illetve a betartása lenne nagyon fontos de most már tényleg be kell fejeznie, szólt közbe az elnök asszony. Jó, akkor befejezésül a válsággal kapcsolatban mondaném még. Úgyhogy mondom, hogy a kérdések keresztúthoz értek. Egyrészt van egy pénzügyi nyomás a vállalatokon, és a vállalatoknak minden lehető módon takarékoskodniuk kell, ezt próbálják elérni és ezből vannak különböző problémák. Másfelől a kormányok pedig sok esetben, mint ö, ö, felügyelői a pénzügyi szektornak. És itt felvetődik az is, hogy az állami tulajdon milyen mértékű, illetve ez talán majd egy lehetőséget is ad a jobb ellenőrzésre. A G8, a G20-aknál is voltak kezdeményezések, hogy a jogi sztenderdeket kerüljenek összehangolásra. Ezek talán azok a területek, amiket érdemes egy kicsit jobban megvizsgálni ezzel a következő hónapokban. Elnök, köszönöm szépen Evans úr, és akkor befejezzük az és hát nagyon korlátozott az időnk ennek a szakbizottságnak, még csak azt sem tudom megkérdezni a kollégáimtól, hogy ők is szeretnének-e hozzászólni ami azért mégiscsak egy kicsit elképesztő egy parlamenti szakbizottságban. Vagy azért mégiscsak megkérdezhetem? Jó, kaptunk még egy kis pótidőt, köszönöm a tolmácsoknak, akik még biztosítják a tolmácsolást. Anna és Veronika. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék köszöntet mondani valamennyi hozzászólónak. Ez valóban egy nagyon fontos kezdeményezés volt, és ez több bizottságnak az együttes munkáját igényli a következendő ciklusban. Úgy, ahogy ezt javasolta ki is a civil szervezetek, mert egyértelmű kapcsolódást látok a között, amit mi végzünk, illetve a Fejlesztési Bizottság, és ennek a munkának eredményeként Számos parlamenti munkacsoport, nemzetek közötti munkacsoportok jöttek létre, és nagyon nagy örömmel készítettünk el egy eh, petíciót, és kértük, hogy írják alá, annak érdekében, hogy a korrupciónak vége szakadjon. John eh, urat kérdezem, hogy lát-e kapcsolódást a között, hogy eh, a törv, az igényelt törvények és a mechanizmusok, amik tulajdonképpen nincsenek meg, hogy azok segíthetnének-e a korrupció felszámolásban? Tehát megfelelő mechanizmusokat, amiket önök is keresnek, és próbálnak azért, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák, betartsák. Mert nagyon sokszor a vállalatok, amelyek az üzleteket kötik, az emberi jogokat megsértik harmadik országokban, ugyanakkor ezek azok a vállalatok is, amelyek a korrupcióban részt vesznek, a helyi tisztviselőket korrompálják olyan péntek, azért, hogy az emberi jogok megsértését továbbra is elkövethessék, például egészségügyi és egyéb szabályokat áthághassák. De hát hatékonyabbak lehetnénk-e vajon akkor, hogyha ezt a két vetületet összekapcsolnánk? Mert egyelőre nincsenek mechanizmusaink a korrupció ellen. Köszönöm szépen, Anna Gomes. Veronik de Kaiser. Köszönöm szépen, elnök asszony. Enz úr már tulajdonképpen arról szólt, ami nekem itt a nyelvem hegyén volt, és köszönöm szépen az előadóknak és az előadásokat. Tehát az új struktúrák, amelyeket be kellene vezetni, hiszen a szabályozási keret nek kell bizonyos fajta nyomás eszközöket, amelyek nem túl rugalmasak létrehozni. Tehát mi történik a gazdasági válsággal, hiszen erre már az egyik hozzászóló adott választ a kormány támogatásokban, amelyeknek megvannak feltételei, például a környezetvédelem tiszteletben tartása, stb. Ez már egy kis választ ad ezekre a kérdésekre, de hát ezeket ki kell dolgozni, mert hogyha nincsen rendeleti jogszabályi keret, akkor nyilvánvalóan nem sok dolgot fognak tenni a vállalatok. És azt hiszem, hogy az új parlamenti időszakban talán újra lehetne foglalkozni, és ezt az eszmecserét egy új háttérbe lehetne helyezni, hiszen az, a hónapok és az évek telnek, és ezzel az ügyel kapcsolatban is előre kell lépni pontosan ezt a, e, ezelőtt az új háttér előtt. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor most szeretném megkérni Howitt urat, hogy Rági professzornak tegye fel a kérdését, de ugyanakkor láthatjuk, hogy a következő parlamenti jogalkatási időszakban ez egy fontos kérdés lesz, tehát a kérdés az, hogy hogyan lehetne ezt a munkát orientálni, tehát irányt adni neki. Nos, és aztán hagyjuk, hogy összefoglaljuk ezt az egész vitát. Um, Köszönöm szépen próbálom szűken értelmezni a kérdést, és ha gondolják, akkor szívesen el is tekintek az összefoglalótól, hiszen nem sok időnk van már. Jobb lenne, hogyha inkább a meghívottak mondanának néhány szót. Én is egyébként felt, azonban föltenék egy kérdést. Először is megköszönöm az elmondottakat. nem, azt nem kérem, hogy el, nem kérem, hogy elmagyarázza, amit már egyszer elmondott, de nagyon jó volt ezt hallani. Aztán mit is tett ön Genfben? Az egyik az volt, hogy megpróbált, megpróbált több támogatást szerezni ennek, a, ennek az ügynek. Ezt azt szeretném megkérdezni, hogy ezt hogy tette? Talán tanulhatunk ebből, lehet, hogy a hallgatóságot is érdekli. A második kérdés pedig Veronikhoz hasonlóan a válsággal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Ön szerint kitűnő alkalom, megváltoztathatjuk a dolgok menetét, és nagy, hat, és nagy hatással lehet ez az ön által kínált frame, ö, keretre is. Azonban ugye egy nagyon komoly pénzügyi válságról van szó, Kérdés, hogy a világ kormányai hogyan értelmezik ezt, nyilván más és más megoldással szolgálnak majd, de valószínűleg nagyon sokan lehet, hogy csak kizárólag pénzügyi szempontból értékelik majd a dolgot, és lehet, hogy egy évtizeddel később majd arra ébredünk, hogy egy egész évtizedet pazaroltunk el, és nem figyeltünk oda az emberi jogok kérdésére az üzleti életben. Nem tudom, hogy lesz-e idő arra, hogy erre válaszoljanak, és hát nem szeretném az érdeket, az érintett feletteket, felek mellett sem kardoskodni. És hát nagyon sok értékes dolgokat hallottunk, nem csak a, a CSR, tehát a, a, az üzleti élet társadalmi felelősségének a szerepéről, a kritikájáról van szó, de hát meghallgattuk erről a kritikai megjegyzéseket, nem csak az üzleti felelősségről, hanem erről is, tehát az emberi jogok kérdéséről is. Nos, ön szerint ez a tanulmány a felelősségről vajon azt a célt szolgálja-e, hogy újdonságokat hozzon elő, avagy 2011 előtt megerősíti a mandátumot. Szeretném most ezt egyértelműen kimondani, hogy, hogy nagyon pozitív fejleménynek tartjuk, amit ön tett ebben. De hogyha lehetőség van arra, hogy a bizottság válaszoljon, akkor feltenném a kérdést, a horizontális koherenciát követték, figyelemmel követték el, hogy azt Ruggi úr mondta. Vajon hogyan alkalmazzuk ezt Genfhez képest? Kollektívan alkalmazzuk-e a különböző szakpolitikákban és programokban? Ez lenne a kérdés tehát. Nem csak a választások után kérdés ez, hanem a jövőre nézve is. Köszönöm szépen, a Trugi úr kíván ehhez hozzászólni, és csak nagyon-nagyon röviden kérem, és nagyon sajnálom, ahhoz, az elhangzottakhoz akkor kívánne néhány szót fűzni. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan válaszolok a kérdésekre. Tudom, hogy szegény tolmácsoknak már enniük kell. Ó, itt vannak még, jó. Korrupció. A korrupció minden szociális, társadalmi célkitűzés elérésének gátja, akárhogy is tekintünk rá, az én felhatalmazásom, mandátumom határozottan kizárja a korrupciós kérdésekkel való foglalkozást, mert erre más mechanizmusok vannak. Úgyhogy a külföldi korrupciós gyakorlatok, Egyesült Államok, OECD egyezmény, az ENSZ egyezményei, erre vonatkoznak, és sokkal több mindent tehetnek a korrupció ellen, mint sok minden más. Tehát akkor, amikor mandátumomat összeállították, nagy bölcsességgel a, nem csak, hogy nem vették be a korrupció kérdését, hanem azt is lerögzítették, hogy mindannak gátja célnak elérésének, amiről délelőtt beszéltük. A gazdasági válsággal kapcsolatban nehéz két mondatban bármit is mondani. Rövid távon a dolgok szörnyűségesek, hosszú távon nyilván javulnak, majd rövid távon a dolgok azért szörnyűségesek, mert akkor, amikor gazdasági összeomlás van, az amúgy is sérülékenyek még többet szenvednek, mint mások, és már halljuk a a kényszermunkáról szóló történeteket, egy sor mint egyébről a globális ellátéló, ellátoz, láncolatokban, amiket rövid távon meg kell oldanunk, hosszú távon pedig úgy gondolom, hogy valószínűleg ugyanolyan nyoma lesz mindennek, mint a nagy gazdasági válságnak. A politikai akciókat úgy kell összeállítani az iparosodat világban a, belf- a belföldi keretek között, én úgy gondolom elkerülhetetlen az, hogy komolyan újra kalibráljuk a piac és az állam kapcsolatát. Teljes mértékben igaza van, hogy sok vitát technikai jellegű testületek folytatnak majd, számíteli normák, a különböző felület, területekért felelős igazgatókról beszélünk, a vállalatok irányítási szabályairól, szociális felelősségére, stb. stb. A mi feladatunk az az, hogy azt biztosítsuk, hogy mi is ott legyünk közöttük. És hogy ne azokra a szakértőkre hagyjuk, akik tulajdonképpen a, a felfogások fogjai, illetve meg, szakterületek fogjai. Az alapvető irányítási kormányzati szabályok között például a vállalatigazgatónak az alapvető követelményeket meg kell határozni ugyanúgy, mint egyéb vállalati felelősségek terén, azt, hogy befolyásolja a vállalatot a társadalmi és környezeti szempontok szerint. Ez teljesen más belső dinamikát indít el a vállalatokon belül és a, az igazgatók feladatkörében a környezeti és szociális megfontolások szempontjából óriási hatása van ennek, anélkül, hogy az alapvető jogi, vállalati jog jogi struktúráját felrugnánk. Úgy gondolom, hogy apró dolgok óriási hatással lehetnek. Azok, akik ott ülnének az asztalnál, azok alapvetően nem is gondolnának ezekre a dolgokra, vagy legalábbis nem úgy, mint mi. Ezért nekünk azt kell biztosítani, hogy hangunkat meghallják a viták során. És én viszonylag optimista vagyok a hosszú távot illetően, mert ugye a vita folyamatban van, a változás folyamatban van, és azok a kérdések, amelyekre figyelünk, a fenntarthatóság általában, már mind olyan kérdés, amire figyelnek. Végül pedig milyen következtetéseket lehet levonni a Genfi tapasztalatokból. Nos, nagyon nehéz erre röviden válaszolni. Könyvet fogok majd eh, írni róla, sok pénzért eladom, de hogy komolyra fordítsam, három elem van ami onnan ide hozott minket. Az egyik az, hogy obszesszíve empirikusak voltunk, tehát megszállottan a gyakorlatra összpontosítottunk, nem kérdéseket tettünk fel, hanem válaszokkal keltünk. Tudtuk pontosan, hogy mi történik, melyik ágazat, melyik vállalat, melyik ország, milyen norma, amit alkalmazunk, melyiket nem, milyen felfogás működik, melyik nem válik be, milyen kombináció jobb, mint a másik. Megszállottan empirikusak voltunk akkor, hogy próbálkozunk azzal, hogy konzultáció legyen, tárgyalás legyen, azzal egy közös kvázi ténysort teszünk le az asztalra, amit nem lehet megkérdőjelezni. Ekkora a probléma, nem ilyen kicsi. És ezek működnek, azok nem működnek. Itt van most már a bizonyíték mindehez. Ez a vita jellegét is megváltoztatja. Nem támaszkodhatunk már pusztán a saját érdekek védelmére. Foglalkoznunk kell a közös tényállással. Ez az első dolog. A második pedig az az, hogy határozottan egy közös alapra kell, alapfelé kell törekednünk a meghatározott keretek között. A keret nem megoldás a problémára, minden problémára, hanem a közös alap az. Két tulajdonsága van ennek egyrészt, hogy az összes vonatkozó releváns ágazatból a fontos dolgokat bevonjuk, figyelembe vezük. Ez abszolút fontos. Nem lehet a vállalat világát hátrahagyni, hiszen őket akarjuk megváltoztatni. Úgyhogy az üzleti világot is be kell venni, be kell vonni. És ezt csak úgy tehetjük, hogyha azt biztosítjuk, hogy igenis létezik az, amit közös alapnak határoztunk meg. De ezt a közös alapot úgy kell felépíteni, hogy ez a hosszú távú lehetőségeket ne zárja ki. Mindenkinek látnia kell, hogy vannak további ambíciók, további szándékok, eh, célkitűzések, és ezeket erről a közös alapról elérhetjük. Mert ez nem zárja le, zárja ki a lehetőségeket. Ez az a két dolog, ami Fontos tehát a megszállott, a empirikus felfogása múltban, és az, hogy közös alap legyen, és ne zárjuk el a, a jövő lehetőségeit. Köszönjük. Köszönöm szépen, Rogi úr, köszönöm önöknek is, mindenkinek kívánom, hogy minél hosszabb idejű legyen a mandátuma, és a támogatásunk, a parlamenti támogatást pedig biztosíthatjuk önöknek. Minden részvevőnek köszönöm a jelenlételét, számítunk a számos civil szervezetre, amelyek itt vannak, és a jövőben is mobilizálják a képviselőket ezzel a témával kapcsolatban. Maradjanak ebben a teremben, két személy megérkezett, az egyiket ismerik, egy alelnök, aki nagyon jól ismert, Macmillan Scott úr, és valaki kíséri őt, akit talán nem ismertek meg, de biztosan ismerik a nevét, ez pedig Eyman úr úr, akit kérem, hogy tapsoljanak meg, ő az emberi jogoknak egy nagy védelmezője. egyiptomi, akinek az érdekében az Európai Bizottság, a Parlament, a Tanács, Bizottság mindenki fellépett, hogy bocsássák szabadlábra, és ez meg is történt februárban, ennek nagyon örülünk, és javasolom, hogy két vagy három mondatban szóljon az egybegyültekhez. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Már csupán két, két hónap, kevesebb, mint két hónappal ezelőtt szabadultam a börtönből, és ragaszkodtam ahhoz, hogy az Európai Parlamentbe jöjjek el először ide látogassak el először Egyiptomon kívül, és nagyon örülök annak, hogy el, eljöhettem ide az Emberi Jogi Albizottságba. Ez egy szimbolikus lépés. Az elmúlt négy évet töltöttem börtönbe, a legutóbbi elnökválasztás után. Szeretnék tehát köszönetet mondani önnek, elnök asszony. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy találkozhattam önnel Kairóban, és megköszönöm az Európai Parlament emberi jogi állásfoglalását, ez szintén szimbolikus értékű dokumentum, aminek komoly hatása volt az én saját helyzetemre is, illetve az Euró, illetve az egyiptomi emberi jogi helyzetre. Fogvatartásom alatt Emil Zolát olvastam, és arról, hogy a Dreyfus ügyben milyen szerepet játszol, hiszen őt védte. Feltettem tehát a kérdést, hogy van-e nekem is, van-e nekem is egy emizolám, aki engem véd, engem képvisel. És nagyon örülök annak, hogy itt a parlamentben megtaláltam ezt, a, ezt az emizolát önben, illetve Macmillan Scott alelnök úrban. Önök az én emizolaim. Sokszor az embernek még akkor is lehet egy védő ügyvédje, hogyha nem is ismeri azt a személyt. felelősségemnek és felelősségemnek érzem, hogy elmondjam azt, hogy a szabadságomra ismét szertettem, de a jogaimat még nem gyakorolhatom szabadon. Több százan, több ezren vannak az arab világban börtönben, a dispotizmus áldozatai, akik politikai okokból kerültek börtönbe, Damaszkuszban, Szíriában, Egyiptomban, megvannak a listáim, akiket katonai bíróságok vagy más bíróságok ítéltek el. Két blogoló is szerepel itt a fogvatartottak között, pont azért zárták őket börtönbe, mert egy könyvet adtak ki. Karim Emirt szintén kizárták az egyetemről, illetve börtönbe csukták, mert szabadon megírta véleményét a kormányról. Ezen személyek nevében, illetve Szaidat Ibrahim nevében, aki még mindig ö, akit még mindig el szeretnének fogni, nem mehet vissza Egyiptomba. Tehát az, ezen személyek nevében hadd mondjam el, hogy reméljük, hogy Európa megteszi a kötelességét. Számunkra Európa az emberi jogok földje. Nagyon sokat várunk önökről, és az emberi jogok, a szabadságok, emberi szabadságok tekintetében nagyon sokat várunk tehát önökről. Tényleg komolyan hálás vagyok önnek, elnök asszony, hogy itt lehettem, hogy önökhöz szólhattam, vagy én zárhattam. Megadták nekem szót az utolsó pillanatokban, és nagyon fontos lenne az összes áldozat, az összes politikai fogoly érdekét képviselni, nem csak az arab világban, hanem máshol is a Földön. Köszönöm. Köszönöm szépen, Emainur. Köszönöm, Emainur úr, és akkor mi pedig eh, parlamentként igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, olyan személyek elvárásoknak, akik olyan országokban élnek, ahol nagyon bonyolult a helyzet. És akkor a eh, hozzászólóink és ö, eh, hírességek